Krisztúd asszonynak a felszólalását. Holnap 12-kor eh, szavazunk erről. Az utolsó napi rendi pont pedig ma nem más, mint eh, ugyancsak Kodi Krisztúdról asszony jelentése a közös kereskedelmi politikáról. Megadom a szót a jelentéstevének négy percben. Ja, nochmals, Herr Präsident. Még egyszer, elnök úr, köszönöm szépen. A jelentés, az Omnibus 1 tulajdonképpen a teljes EU kereskedelmi jog kiigazítása, valamint ezek eljárásai az új Lisszaboni rend, szerződés rendelkezéseinek megfelelően a 290-es és 291-es cikknek megfelelően. A Lisszaboni szerződéssel az Európai Parlament egy beleszólási joggal rendelkezik a kereskedelmi kérdésekbe, amivel egyetlen más parlament sem rendelkezik az EU-ban ebben a formában. Modellünk tulajdonképpen az amerikai kongresszus, nem pedig a tagállami fővárosok parlamentjei. Mostanáig az európai kereskedelempolitika lényegében a hatályos komit komitológiai járás hatája alól ki volt véve, és végeredményben erről a tanács döntött. Nos, ez a különleges rendszer ezzel véget ér. A végrehajtási döntések a kereskedelmi politikában mostantól, mint más európai uniós szakpolitikai területeken a bizottság hatáskörébe tartoznak. A bizottság azonban nem teheti ezt meg egy légüres térben, Röviden szeretném a jelentésemben javasolt legfontosabb változtatásokat vázolni. Először is a közös megállapodás figyelembevétele. Az Európai Parlament a bizottsággal és a tanácssal egy hallgatólagos megállapodást kötött, mely szerint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási rendelkezések alkalmazása egy egységes modell hatája alá tartozik. Nagy csodálkozásomra a bizottság javaslatában ezt nem vette figyelembe, ezért jelentésem foglalkozik ezzel, és annak felel meg, ami a hallgatólagos megállapodásban szerepel. Másodszorban a jelentés megerősíti a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetését a bizottság által javasolt valamennyi területen. Harmadsorban a vizsgálati eljárás vagy a tanácsadási eljárás tekintetében megerősítjük az Európai Bizottság javaslatát a vizsgálati eljárás alkalmazását illeti. A felhatalmazás, a végrehajtási rendelkezések alkalmazásában a legtöbb esetben. Ugyanakkor vannak olyan esetek, amikor a vizsgálati eljárás túlságosan hosszadalmas lenne, ezért itt egy másik eljárásra van szükségünk, és itt a tanácsadási eljárást javasoljuk. A következő pont a konzultációs eljárás. Itt megerősítjük a bizottság javaslatát, hogy azon konzultációk helyett, amelyek most már nem szükségesek, például az antidömping és szubvencionális eljárások bevezetésekor legyen egy tájékoztatási kötelezettség a tagállamokkal szemben. A dömping ellenes és a szubvenció ellenes eljárásoknál a határidő esetében nem akarjuk, hogy a WTO maximális határidejei érvényesüljenek, az ipari kereskedelmi par partnereknek tervezési biztonságra van szükségük, ezért a határidőknek rövidebbnek kell lenniük, éppen ezért javasoljuk a határidők csökkentését. Kivételes helyzetek persze mindig lehetségesek. Egyebekben a legtöbb rendelet esetében a jelentés javasolja a beszámolási kötelezettség kivételét az Európai Parlament és a közvélemény irányában. És hogy ez mennyire fontos, azt most aktuálisan megmutatja az akta eljárással kapcsolatos vita. Az eljárás nem volt teljesen átlátható, internet korszakban élünk, éppen ezért nem lehet eléggé tájékozottnak lenni. A jelentésem megfelel a Lisszaboni szerződés változtatásainak. Ez egy rendkívül technikai jellegű jelentés, nagyon sokat dolgoztunk a technikai kérdéseken, ugyanakkor nagy politikai jelentőségű is ez a jelentés, hiszen egy új korszak köszönt be egy nagyon fontos területen, a külkereskedelmi kapcsolatok területén. Köszönetet mondok valamennyi jelentéstevőnek, De Gucht biztos úrnak, Kérem Csoros úr, hogy továbbítsa köszönetnyilvánításomat neki. Köszönöm szépen, Krisztud asszony. Megadom a szót Csolos Pistos úrnak. Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy rögtön elmondjam, hogy Degucht biztos úr már tervezett egy külföldi utazást mára, és ezen napirendi pont késői megerősítése okán nem tudta már módosítani ütemtervét, és nem tudott itt jelen lenni, ahogyan azt kívánatosnak tartotta volna. Ezért kérte, kért engem arra, hogy az Európai Bizottság nevében szólaljak fel ezzel a témával kapcsolatban. A bizottság rendkívül hálás Krisztodro volt asszonynak és Moreira elnyékjelentéstevőnek, valamint az a többi tagjának a konstruktív megközelítését ezen javaslattal kapcsolatban. Ez egy fontos javaslat, mivel ez az első és legfontosabb része egy új rendszernek, amely a végrehajtási rendelkezésekre és a felhalmaz, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra irányul a közös kereskedelempolitika keretében. A bizottság együtt akar dolgozni a parlamenttel és a tanácssal, hogy ezen jogalkotási dossziét lezárja a lehető leggyorsabban. A számos módosítóról fognak most szavazni ezen a héten. Nyilvánvaló, hogy ezeket egyesével nem tudom kommentálni. Nagyon részletes munkát kell lefolytatni a három intézmény között, hogy ezen módosítókat kezelni lehessen. Néhány általános megjegyzés. Mindenek előtt Ebben a bizottság az összes módosítót el tudja fogadni, amely a konzultatív eljárást javasolja az előkészítő intézkedéseknél. A bizottság elismeri a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat be kell illeszteni az idevágó szabályokba, a kína vonatkozó rendelkezések esetében. A bizottság hálás az a módosítókért, amelyek az antidömping intézkedésekre irányulnak. A bizottság támogatja a módosítók szellemét, amelyek az ütemtervvel foglalkoznak, az új komitológiai szabályok alkalmazását, illetve az antidömping rendelkezéseket illetően. Ennek ellenére ezek a módosítók néhány gyakorlati vagy jogi problémát felvetnek. A bizottság várja és reméli, hogy hatékony módon tudja majd kezelni ezt a kérdést azon vita keretében, amely három intézmény között zajlik majd, ezen szavazást követően az Európai Parlamentben. Zárásként hagy mondjam el, hogy a bizottság nagyra becsüli az eddigi munkát, az együtt működés nagyon fontos az ön dosszié lezárása érdekében. Köszönetet mondok, elnök úr, köszönetet mondok, hölgyeim és uraim önöknek. Köszönöm szépen, biztos úr. A frakciók felszólalásai következnek a néppárt nevében Kasperi úr. Elnök úr, tisztelt kollégák, rendkívül sajnálom, hogy a vitáról, a nagyon fontos témáról ilyen késő éjszakai órán kerül megrendezésre, úgyhogy nincs jelen a nyilvánosság, illetve az illetékes biztos. Nagyon sajnálom, hogy ez a jelentés, amely sok dologgal foglalkozik és sok dolgot meghatároz, amelyért a parlament az elmúlt évtizedben harcolt, különösen a külkereskedelmi politika területén, Nos, sajnálom, hogy nem jut el ez a nyilvánossághoz ez a jelentés. Quisztadró volt, és sok kolléga dolgozott ezen a jelentésen. Rengeteg területen végrehajtja ez a Lisszaboni szerződést a közös kereskedelmi politika területén. És azok a hatáskörök, amelyeket az Európai Parlament 2009. december 1 -e óta és most az Omnibusszal kiegészítőleg megnyertünk, Nos, ez sehol nincs a világon. Talán csak az USA-t lehet ezzel összehasonlítani, de hogyha más parlamenteket megnézzük, például német Bundestagot, német parlamentet, nos, soha nem rendelkeztünk ilyen hatáskörökkel a közös külkereskedelem területén, mint amilyenekkel most az Európai Parlament rendelkezik. Nagyon hálás vagyok a kollégáknak, hogy mindenek előtt az antidömping és az antiszubvenciós eszközök esetében a határidők csökkentését javasolták, azt hiszem, hogy erre sürgető szükség volt. Rendkívül hálás vagyok a kollégáknak, hogy nagyon nagy ügyességgel dolgoztak ezen a témán. Hölgyeim és uraim, jó lenne, hogyha a közös külkereskedelem politika területén az EU-ban tudatában lennénk felelősségünknek, amelyen rendelkezünk Európai Parlamentként. Nem csupán azok vagyunk, akiket színnak, akiket nem vesznek komolyan, mint 2009. december 1 -e előtt, most már felelősséggel viseltetünk, és remélem, hogy ezt valóban ki tudjuk meríteni ezt a felelősséget, ahogyan az aktan kapcsán is felmerült, és tisztelt elnök úr, ha megengedi, még lenne egy észrevételem, amely nagyon fontos számomra. Az Európai Parlament valamennyi utat ki kell, hogy használjon az adminisztráció révén is, hogy a komitológiával összefüggő valami ügyet ellenőrizni tudjuk, hogy az ezzel összefüggő funkcióikkal valóban élni tudjunk. Köszönjük. Kaspari úr, a szocialista frakció nevében másfél percre Moreira úr kap szót. Obrigado. <clears throat> Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. A parlamentnek már régen nem kellett foglalkozni az Európai Unió közös kereskedelmi politikájával, a delegált aktusokkal és végrehajtási rendelkezésekkel a Lisszaboni szerződés miatt kell, e, lehet foglalkoznunk. Ne felejtsük az Európa szerződés szavait, delegált keresztül kaphat az Európai Bizottság jogalkotási felhatalmazást, ezt azonban az Európai Unió intézményei folyamatosan felvizsgálhatják másodszorban az Európai Bizottság, és nem a tanács, illetve a tagállamok döntésének értelmében rá kell tehát mutatni, hogy ez egy kizárólagos kompetenciája az uniónak, nem a tagállamoké. Éppen ezért a közösségi módszert kell követnie a bizottság kezdeményezze és a két jogalkotó elfogadja közösen. Az új Lisszaboni szerződésben lefektetett intézkedésekkel kapcsolatban két dolgot kell megegyezni. Először is a jogalkotást teljes mértékben ellenőriznie kell az Európai Parlamentnek a delegált, azaz feltalmazáson alapuló aktusokkal kapcsolatban, hogyha például módosítani eh, kívánunk egy nem eh, kimagaslom fontos jogszabályt, akkor ezt megteheti az Európai Bizottság. Ugyanakkor a végrehajtó hatalmát, az Európai Bizottság végrehajtó hatalmát nem bírálhatják fel a tagállamok, mert ez az Európai Unió kizárólagos hatásköre. Így tehát, hogyha lenne vétójoguk a tagállamoknak, akkor azt csak kivételes esetben gyakorolhatnák. Alapvetően, alapszabályként semmiképp sincs vétójuk ez ügyben. Eh, az előadó kiváló munkát végzett és kompromisszumkészséget mutatott, amit külön üdvözölnék. Köszönjük Moreira úr, most pedig Koch Merin asszony kap a liberálisok nevében szót. Majd köszönöm elnök úr, hölgyeim és uraim, a Lisszaboni szerződés óta az európai kereskedelem politikában minden megváltozott teljesen új jogalap van, és ez különösen látható itt az Európai Parlamentben ezen új szerződési alap következményei hatalmasak. Ezen témánál csak az elrantásra van szó technikai kérdésekről, itt például a jogintézmény jogi eszköz bevezetése a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy a végrehajtási rendelkezések tárgyában, de emögött kézzelfogható kereskedelmi politikai érdekek rejtőznek. Gondoljunk az antidömping határidőkre, vagy az antiszubvenciós rendeletnél a határidőkre. Ez megmutatja, hogy valójában miről is van itt szó. Az új követelmények az átláthatóság esetében a nem bizalmas információknál nagyon érdekesek a nyilvánosság számára. A Krisztodról volt kollégám, már felvetett az akta témáját, hogyha átláthatóság lett volna kezdetektől fogva ennél a témakörnél, akkor tudjuk, hogy a vitából egy jelentős részt megspórolhatunk volna. Azt hiszem, hogy jelenleg csak azt mondhatom, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek, aki szuverén módon ö, vezette a tárgyalásokat ezzel a témával kapcsolatban, nagyon jól irányította a kollégákat, és remélem, hogy hamarosan lezárhatjuk ezt a témát. Köszönöm. Kochmerin asszony, a következő felszólalók Köstinger asszony kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés a közös kereskedelmi politik. Amerika esetében az Omnibus 1 néven ismert inkább. Ez egy fontos jelentés az Európai Parlament munkamódszerét illetően, illetve a kereskedelmi politika területén. Ezen javaslat technikai összetettsége ne csapjon be minket. Itt ez egy nagyon fontos téma. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság meghatározta az első lépést, és az Európai Parlament számára a második lépést, hogy hogyan kell kezelnünk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Az akta példáját a kollégáim már többször említették. Három pontra mutatnék rá, amelyek véleményem szerint kiemelendők, mert nagy jelentőségűek. Először is a vizsgálati eljárás. A vizsgálati eljárásra igent mondunk, itt azonban mindig az előzetes intézkedések meghozatalára való lehetőség maradjon meg. Mindenekelőtt az érintettek várják hogy gyors cselekvést tőlünk. Másodszorban konzultatív eljárás megszűnése. A Lisszaboni szerződés révén a konzultatív eljárás helyére a szoros együttműködés lépett az intézmények között, amely továbbra is kívánatos. A félreértések így módon korán felismerhetők, és a kereskedelem politikai döntésekbe is beépíthetők ezek. A harmadik kérdés a határidők kérdése, a hatékony lebonyolítás valamennyi érdekelt érdeke. A határidők csökkentése üdvözlendő, és nagyobb biztonságot eredményez a kereskedelmi partnerek számára. A konzult vizsgáltatív eljárás törlésével két hónapot lehet megtakarítani. A vizsgálati eljárás gyorsabb lebonyolítása természetesen a legfelsőbb testületektől is függ. Még egyszer köszönetet mondok a jelentéstevőnek a nagyon sikeres és nehéz munkájához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Köztinger asszonynak a felszólalást. Egy percben megadom a szót Lightfried képviselőnek. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, jelentéstevő asszony. Egy dolgot elmondhatunk, az európai külkereskedelmi politika mindig is a nagy sikeres területe volt az Európai Uniónak. Miért is? Mert ez kizárólag az Európai Unió hatáskörébe tartozik, és célirányosan került lebonyolításra. És most a Lisszaboni szerződéssel az a helyzet, hogy az Európai Parlament első ízben teljes jogú jogalkotóként vesz részt a teljes eljárásban, és ezen tény alapján a kereskedelmi politika talán még sikeresebb lesz. Természetesen ez egy összetett feladat, ezek a régi eljárási lehetőségek, ezek beépítése az új ö, ö, eljárásba, és ide tartozik a bizottság ö, Omnibus 1 és Omnibus 2 javaslata. A jelentéstevő remek munkája révén sikerült egy olyan rendszert kialakítani, ahol egyrésztről nagy bizalom uralkodik, de ellenőrzés is van részünkről, a bizottságnak pedig lehetősége van arra, hogy sikeresen cselekedhessen, és az, ami az aktával történt, az remélhetőleg nem fog a jövőben megismétlődni. Köszönöm. Köszönöm szépen Leichtfried úrnak a felszólást. Rátérünk a spontán felszólalások időszakára ezt eh, Basescu asszony sajátítja ki magának ezt az időszakot, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Eh, üdvözlöm a 26 eh, jogi aktus módosítását, amelyek a kereskedelmi politikát érintik, hogy összhangban legyünk a felhatalmazáson alapú jogi aktusok és végrehajtási rendelkezések új rendszerével. Ugyanakkor ez növelni fogja a politikai hatékonyságot a közös kereskedelmi politikák tekintetében, és lehetővé teszi, hogy az unió versenyképesebbé váljék külföldön. Ugyanakkor jó az is, hogy a bizottság megragadta a kezdeményezést, és mód és a Lisszaboni szerződésből folyó módosításokat most végrehajtja. Támogattam a bizottság az a javaslatát, hogy a eljárást alkalmazzuk a legtöbb esetben, a ö, megőrzési intézkedések nagyon fontosak ebben az összefüggésben. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is eh, nagyon röviden pár szót hozzáfűzni lezárá, vita lezárásaként. Hogy azt a vita is megmutatta, ez egy olyan dosszié, ami eh, technikailag roppant összetett. Eh, nagyon sok fontos jogalkotási szövegünk van a kereskedelmi politika területén, és igen, komoly energiát és időt fordítottunk arra, hogy a lehető leggyorsabban lezárjuk ezt a kérdést. Másodszorban az Európai Bizottság a, általában támogatja a parlament eh, jelentés tervezetét, és nagyon szívesen beszélünk erről, és a trialógus során is szívesen együttműködünk önökkel. Végezetül a legfontosabb kérdés továbbra is az marad, hogy hogyan fogjuk a, vé, a kereskedelmi védekező intézkedéseket kezelni. Ezt majd ezt a problémát majd a trialógus során alaposan körbejárhatjuk. Köszönöm az Európai Parlamentnek mindazt a munkát, amit te kérdésben elvégzett, és még egyszer engedjék meg, hogy biztosítsam önöket arról, hogy De Hucht úr természetesen szívesen együttműködik önökkel ez ügyben. Köszönjük, biztos úr, mondja az elnök, az előadónak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm. Elnök úr, rövid és velős leszek. Köszönöm az árnyék előadóknak, és Csolos úrnak is egész Európai Bizottság nevében állt a ma este itt a sarat, és valóban én is biztosíthatom őt arról, hogy szívesen együttműködünk Önökkel, holnap fogunk szavazni a módosítókról, és a záró szavazásra is sor kerül. Ez egy roppant fontos ügy, egy roppant fontos dosszié, ezért fontosnak tartom, hogy a plenárison minél nagyobb többséggel fogadjuk ezt a jelentést, annak érdekében, ahogy kollégáimmal, a munkatársaimmal a trialógusra erős állásponttal érkezhessünk, remélhetőleg hamar tudunk végezni ezzel. Rugalmasak leszünk, kompromisszum, készséget fogunk tanúsítani, erről biztosíthatom. Egy új jogalkotási keretem belül keresünk majd a lehetőséget. Köszönöm mindenkit az együttműködést, jó estét, hiszen azt hiszem, hogy mindenkinek itt az ideje, hogy ágyba feküdjön. Lefeküdjön. Köszönjük, előadóasszony, mondja az elnök ezeket a e, záró szavakat. Valóban ezzel az utolsó napi rendi pontot is lezártuk. A holnap fogunk erről a